képviselő úr jegyzi a kkv k finanszrozáshoz jutása és a tőkepiaci unióban a kkv finanszrozás sokféleségének a növelése a jelentésének a cme. a másik jelentés ami a közös vitának a tárgya krasnodbski eh, jelentés miként lehet a legjobban kiaknázni a kkv k munkahelyteremtő képességét két fontos jelentés fontos témába elsőként az előadóknak adok szót karas képviselő öné a szó. elnök asszony biztos úr tisztelt hölgyeim és uraim! most egy olyan jelentésről van szó amely a kis és középvállalkozások finanszírozáshoz való hozzájutásáról szól és a tőkeunióval kapcsoljuk ezt össze és kérem hogy a tőkepiaci unióról szóló anyagokban is külön el, említsék meg a KKV-ket, hiszen nekik szükségük van nagyon könnyen, egyszerűen részesülni a tőkeunió előnyeiből, azt többet ne, többé nem tűthetjük, hogy, hogy, hogy a tőkepiaci unió ne táplálja az európai gazdaságot. A KKV-k az európai gazdaság nagyon fontos részét képezik, és ezért a finanszírozáshoz való hozzáférésük már nagyon régen a politikai napirenden szerepel, és ezt támogatnunk kell és terjesztenünk kell. A KKV-k mint minden e, e, más Európában, nagyon különbözők egymástól, méret szempontjából, jog és működés szempontjából, és ezért a finanszírozáshoz való hozzáférésük is Eh, hozzáférésük viszont egy közös eh, jogszabály keret alapján kell, hogy folyjon. A bankhitelek eh, nagyon fontos részét képezik a finanszírozásuknak KK, KKV-knél, és ezért nagyon fontos lenne, hogy a KKV-knek nyújtott hitel, hitelek keretét minél jobban kiépítsük, és a 2013-as ezzel foglalkozó jogszabályhoz képest fontos az, hogy a finanszírozáshoz való hozzájutás ugyanúgy, mint a 2013-as jogszabályban könnyített legyen, és hogy ez a könnyítés a válság miatt és a KKV-k támogatásának célja miatt meghosszabbításra kerüljön, hiszen a gazdasági észszerűség ezt kívánja. A a 81 oldalas jelentés egy másik fontos gondolata az, hogy, az, hogy egy egyablakos hozzáférést biztosítsunk minden tagállamban a KKV-knek, hogy a vállalat alapítási folyamatok, eljárások egyszerűsítése kerüljenek, hogy minden tagállamban minden formalitás ugyanúgy nézzen ki, és egy, egy módon lehessen vállalatot alapítani mindenhol. Ezen kívül egy központi adatbankot szeretnénk létrehozni, amibe a különböző vállalatok adatai betáplálhatók lennének, és akkor a befektetők a be, be, számára is sokkal könnyebb lenne Európa szerte megismerni ezeket az adatokat. Most a vita elején még elmondanám, hogy olyan programokra és projektekre van szükség, ahol, amelyek támogatják a fiatalok érdeklődését a vállalkozásindítás felé, de csak a megfelelő alapok megteremtésével tudjuk ezt megtenni, illetve azzal, hogy minél szélesebb befektetési múli, lehetőségek legyenek, mert a kockázatvállalás csak így tud fejlődni. A tőkepiaci unió val kapcsolatos részeket is aláhúzzuk a KKV-k finanszírozás szempontjából a hagyományos hiteleket, banki hiteleket, de a bankokon kívüli lehetőségeket is átvettük, és kérem, hogy mindenki támogassa a jelentést. Köszönöm. Most a második jelentésnek az előadója következik. Krasznodebszki úrnak adok szót négy percben pani przewodnicząca! przede wszystkim chciałbym podziękować. E, köszönöm szépen elnök asszony szeretnék köszönetet mondani az árnyék előadóknak a kiváló együttműködésért amelynek révén sikerült ezt a jelentést elkészíteni. Közös célt tudtunk kialakítani. Világos, hogy mennyire fontosnak tartjuk a KKV-kat, Európa gazdasága szempontjából. Több mint az európai cégek 90%-a kis vagy középvállalkozás. Óriási hatásuk van a munkahelyteremtésre is, és hozzájárultak a munkahelyek számának növeléséhez az elmúlt években. 2014-ben a munkahelyek 71%-a a nem pénzügyi szektorban KKV-k által megteremtett munkahely volt. Nagyon fontos, hogy fejlődjenek, növekedjenek a KKV-k a gazdaságunkban. Ma arról is beszélünk, hogy hogyan lehet finanszírozni a tőkepiacról a KKV-kat. Ugyanakkor a KKV-k ezen kívül is számos problémával néznek szembe a munkahelyteremtő kapacitásukat még mindig nem használjuk ki teljes mértékben. Nagyon gyakran nincsenek egyenlő helyzetben a nagy, különleges, különösen a multinacionális cégekkel szemben. Óriási elmaradásról számolhatunk be a KKV-k helyzetét tekintve, de mik ennek az okai? Mi azért hoztuk létre ezt a jelentést, mert azt gondoljuk, hogy a kis és családi vállalkozások, a nem stabil rendeletek, a nem stabil szabályok, a nem igazságos bírói határozatok áldozatává válnak nagyon gyakran, és túl nagy az adó és administratív teher is, ami a vállukat nyomja. Privilégiumokat élveznek a nagyvállalatok, amiket a kisvállalatok és a középes szintű vállalatok nem kapnak meg. Pedig óriási hatással vannak ezek a hátrányos megkülönböztetések a kis és középvállalkozásokra. Ezt diszkriminációnak tekintem a KKV-kkal szemben. És ez oda vezet, hogy a nagy cégeket privilegizáljuk, amelyeknek jobb a helyzete, és jobban ki tudják használni a jelenlegi rendelkezéseket. A kisvállalkozások különösen hátrányos helyzetben vannak a bürokratív, bürokrata adminisztráció szempontjából, és amiatt, hogy egyre több rendelet, szabály születik, amiknek az útvesztőjében már alig boldogulnak. Gyakran kevés az alkalmazottjuk, mert nem megfelelő emberek kerülnek ki az oktatásból, nincsenek meg a munkaerőpiacon azok a készségek, amiket a kkv keresnek. Nagyon sokan túlképzettek, miközben a szakmai gyakorlatra nem helyezünk elég hangsúlyt. A legnehezebb helyzetben a közép- és kelet-európai régiók vannak, amelyeket különösen dominálnak a multinacionális cégek, illetve a déli térség is nehéz helyzetben van, ahol a fiskális konszolidáció a finanszírozás forrásait drahikálisan lecsökkentette. A periférián lévő országok a fiatal és jól képzett emberek hiányától szenvednek, mert elszívják ezeket a fiatalokat a gazdagabb országok. Ugyanígy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 Kedves képviselőtársak, elnök asszony! Az Európai Bizottság prioritása az, hogy a növekedést és a munkahelyteremtést felpörgesse. A kkv nagyon nagy szerepet játszhatnak ebben, de javítanunk kell a finanszírozáshoz való hozzáférésüket. Ez központi eleme a tőkepiaci uniónak. Szeretnék köszönetet mondani Krasnyodemszki úrnak és Karasz úrnak, amiért a KKV-kkal szembe felmerülő kihívásokat számba vették. A tőkepiaci unió nagyon fontos része az agendánknak a munkahelyen teremtés érdekében. Nagyon sok javaslattal álltak már önök is elő, és mi is. A prospektusokra vonatkozó szabályozások változnak. Fontos, hogy egy, egyszerű, normalizált, szabványosított értékpapírosítási szabályokat teremtsünk átlátható módon. Segítenünk kell a kockázati tőke a kockázatőke rendszert javítanunk kell, és a szociális felelősségvállalással jellemezhető programokat támogatnunk kell. Ezeket a kezdeményezéseket természetesen végre is kell hajtanunk, és az új prioritásokra kell a figyelmünk egy részét átirányítanunk. Meg kell néznünk, hogy hol lehet a tőkepiaci uniót elmélyíteni, hol tudjuk biztosítani a cégeknek azt a, azt a bizonyosságot, azt a biztonságot, hogy valóban az EU szerte bárha befektethetnek. Fontos a fogyasztói pénzügyi szolgáltatások terén is egységet teremteni, és bátorítanunk kell az újítást, javaslatokat fogunk letenni az asztalra a fizetőképtelenségre vonatkozó eh, szabályozásokkal kapcsolatban eh, kis kereskedelmi finanszírozási intézkedésekkel együtt eh, a személyes nyugdíj célú befektetések piacát ugyancsak át kell gondolnunk, de említhetném azt hogy az egyszer már bebukott vállalkozók számára az újrakezdés lehetőségét jobban biztosítsuk, mint korábban. Nézzük meg, hogy mit lehet tenni a fenntartható finanszírozás javítása érdekében. Ennek érdekében egy szakértőcsoportot hoz létre a bizottság a fenntartható finanszírozás lehetőségeinek vizsgálatára. Összességében ezek az intézkedések emelni fogják azokat az összegeket, amelyek minden cég részére rendelkezésre állnak, különösen a KKV-k esetében. Az FC, az Európai Stratégiai Befektetési Program már most is mintegy 200 ezer, 200 ezer KKV-t segít Európa szerte, azonban egyértelmű, hogy a banki hitelek továbbra is fontos finanszírozási forrás jelentenek a kkv számára. A, a Guant szabályozás felülvizsgálata folyamatban van, de a munkánkat mindenképpen fel kell gyorsítani. Krasnodemszki úr jelentése hangsúlyozza, hogy mennyire fontos az új újonnan jelentkező, új, frissen megalapított cégek, startupok és a kkv működésének megkönnyítése. A New Skills Agenda pont arról szól, hogy a KKV-kkel, a teljes üzleti ágazattal együttműködjünk, és ehhez biztosítanak a megfelelő fölkészültségi dolgozókat ideértve a hátrányos helyzetű vagy fogyatékkal élő emberek bevonását is a munkerőpiacba. Nyilvánvaló az is, hogy az önfoglalkoztatás, az egyéni vállalkozás nem feltétlenül megoldás mindenre. Biztos munkahelyeket kell teremteni, oda kell figyelni a nem hivatalos munkaerőpiacra, a szürke munkaerőpiacra, intézkedéseket kell hoznunk valós feltétlenül az európai szociális jogok e, pillérének, az alapávainak a figyelembevételével. Elnök asszony, kedves képviselők, termékeny vitára számítok. Köszönöm. Köszönöm szépen. Nos, a vita megkezdése előtt még a bizottságoknak a véleményét fogjuk meghallgatni egy percben mindegyiket elsőként a költségvetési bizottság nevében kuzmiuk eh, képviselő úrnak adok szót. pani przewodnicząca! panie komisarzu! zabierając głos w tej. elnök úr elnök asszony eh, mm, biztos úr köszönöm hogy szót kaptam. a következő felvetéssel szeretnék eh, előállni. A kkv az EU GDP-jének több mint 50%-át és a foglalkoztatás 70%-át biztosítják azzal, azzal különböztetjük őket a, a kicsiktől és a közepesektől, hogy másfajta üzletmodellt alkalmaznak. A legfontosabb finanszírozási forrás a kkv számára a ténylegesen a banki hitelek forrása, de nagy különbségek vannak abban, hogy ezek mennyibe kerülnek. Talán a tagállamonként. Ugye a tőkepiacról is szerezhetnek pénzt, és bizonyos EU-s programokból is. A bizottság nem régiben 200 millió zlotyi biztosított a lengyel. Zsulókép keresem a teremben, de nem látom ezért a regionális fejlesztési bizottság véleményét most nem tudjuk meghallgatni a kulturális és oktatási bizottság részéről pedig morgano képviselő úrnak adok szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. nagyon gyakran mondják, hogy a KKV-k az európai gazdaság hajtóereje, és a mikrovállalatok a kulturális és kreatív ágazatban különösen fontos szerepet játszanak a kulturális sokszínűség megőrzésében Európa szerte, és a különleges know-how megőrzésében. Az európai gazdaság 4,5%-át képviselik, és 6,3 millió embernek adnak munkát ez a bank és a biztosítási szektor összessége, és általában 15 és 29 éves közötti fiatalok dolgoznak ebben az ágazatban. A kulturális és történelmi tradíciók miatt nehéz megtalálni őket, de mivel nincsen megfelelő fedezet, és nincs megfelelő függetlenség, ezért nagyon nehezen jutnak hitelhez. Segítenünk kell nekünk, különösen a digitális területeken, a digitális szakaszban a számukra ki kell fejlesztenünk a megfelelő készségeket, ugyanúgy, ahogy a pénzügyi intézményekben is, hogy a kockázatokat megfelelőképpen meg tudják ítélni, és a szellemi tulajdonjogokat is figyelme kell venni. Képviselő asszonynak adok szót, aki a Költségvetési Bizottság nevében mond véleményt. Eh, Köszönöm szépen. Nos, csalódás számunkra, hogy a jelentés semmit nem mond a KKV különleges igényeiről. Mindannyian tudjuk, hogy a KKV ágazatot rendkívüli rossz értelemben érintette a válság. Az, őket támogató szolgáltatásokat csökkentették a tagállamok, tagállamok jó lehet nem szabadna ezeket a kis közepes cégeket büntetni, miközben a multinacionális cégeket, mint az Apple adókedvezménnyel jutalmazzuk, ahogy azt az ír kormány tette. A tőkepiaci unió nem az egyetlen megoldás, nem, nem ez a megoldás. Fontos a vállalkozói készségek fejlesztése, fontos a hitelhez való hozzáférés lehetősége, aminek nem kéne, hogy a korlátot jelentsenek a KKV fejlődésében, hiszen ők gerjesztik a helyi gazdaság működését és foglalkoztatnak. Szony Novakov képviselő urat keresem a teremben, és őt sem találom, úgy látom fáradunk. Ezzel a bizottságok véleményének a végére is értünk, átérünk a képviselőcsoportok vezérszónoki körére elsőként kluune képviselő asszonynak adok szót a néppárt nevében. kettő percben öné a szó. Köszönöm szépen. Elnök asszony, szeretnék köszönet mondani Krasznovszki úrnak is a támogatásáért és amiért olyan e türelmes volt az tevőkkel. Úgy gondolom, hogy nagyon koherens választ és véleményt tudtunk így összehozni arról, hogy hogyan kellene a KKV-ket támogatni. Nyilván e, elsősorban a KKV-k támogatására és az új e, olyan alapított cégek, a startupok támogatására kell figyelnünk. Fontos, hogy egy-két éven belül ne bukjanak be ezek a cégek, hiszen az egy-két év működés nagyon érzékeny időszaka a kis cégeknek Tudjuk, hogy milyen értékesek a KKV-k a gazdaságainkban, 90 millió embert foglalkoztatnak az Európai Unió egészében, és hát sokan beszéltünk a multinacionális cégekről korábbi vitákban is, és ma is, ők valójában támogatják a KKV-kat, hiszen a KKV-k számára fontos a beszállítói láncban a termékek vásárlásával, stb. stb. Tehát számukra fontos az, hogy a multinacionális cégek jól működjenek. A jelentés természetesen támogatja a szükségtelen szabályok beszüntetését, az adminisztráció csökkentését, ez intelligens szabályozást jelent, és nem több szabályozást. Nem akarjuk azt sem, hogy mindenkit felmentsünk a szabályozás alól, akár valaki kicsi egy cég, akár közepes, akár nagy, ott indokolt, hogy legyen szabályozás, de intelligens szabályozásra van szükség. A bizottság pedig biztosított bennünket arról, hogy ezt az irányt szeretné képviselni. Fontos, hogy ezt az ígéretet be is tartsa. Tegyük könnyebbé és olcsóbbá a cégalapítást és a foglalkoztatást. Nagyon sokat beszélünk a munkaerő költségéről. Ez valóban költség, de én inkább azt mondanám, hogy a munkaerő nagyon fontos elem bármely vállalkozásban, különösen a kkv esetében, és nem lehet a munkavállalókkal kapcsolatos költségeket csökkenteni. Nem szabadna arra koncentrálnom, hogy, hogy, hogy a dolgozók kapjanak kevesebb pénzt, és ettől hát még bármi jobb lesz. Köszönöm szépen! köszönöm simon madam president köszönöm szépen jó jelentést hozott össze a jelentéstevő köszönöm hogy együttműködésben együttműködő szellemben vezette ezt az ügyet nagyon sok dologban egyetértünk a problémákkal kapcsolatban, és hogy ez hogy lehet ezeket megoldani, ugyanakkor még mindig évtizedeken után is ugyan azok a viták élnek tovább. A West Midlandi régióban 378 ezer kis vállalkozás van, ez a szám nő is, ugyanakkor ezek 26 százaléka ehhez képest, ehhez képest a foglalkoztatási irányok egyáltalán nem jók. Hogyha ezeknek a vállalkozásoknak lenne lehetősége arra, hogy további embereket vegyenek föl, akkor a foglalkoztatási munka, a, fog, a munkanélküliségi problémát is meg tudnánk oldani. Részben az a probléma, hogy a bankok ugyan mondják, hogy segíteni próbálnak, de nem állnak elég közel az ügyfeleikhez, és nem adnak elég támogatást, elég finanszírozást nekik. Van azonban itt egy olyan rés, van egy olyan réspiac, ahol a bankok nem szívesen finanszíroznak, mert az nem nyereséges számukra. Itt van szükség arra, hogy az állami szektor biztosítson finanszírozást. Nagyon sok jó példája van ennek, azonban az én régiómban ezt jelentősen meg kell növelni. Ezen kívül valóban szükségünk van lakos megoldásokra, szükség van arra, hogy a a finanszírozást különböző forrásokból tudjuk begyűjteni, ne csak a bankoktól, de a legfontosabb az az, hogy van egy olyan, eh, van egy olyan eh, terület, ahol, ahol nem érdemes a bankoknak finanszírozni. Nem azért, mert ezek a KKV-k eh, nem működnének jól, hanem azért, mert túlságosan magasak a társult költségek. Ezt javítani kell a közférából. Ozsok képviselő úrnak adok szót egy percben. Köszönöm szépen, elnök asszony. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! A KKV-k 90%-át teszik ki az összes vállalkozásnak, és a nem, finanszí, nem, nem pénzügyi szektorban, Európában az munkahelyek kétharmadát teszik ki. Ez, ezért fontos, hogy a finanszírozásuknál figyelembe vegyük a különbözőségüket, és olyan eszközöket is teremtenünk kell, ahol a különböző pénzügyi követelményeket biztosíthatjuk. A bankok szerepe fontos, hiszen továbbra is ők a KKV-k finanszírozásának legfontosabb forrásai, és egyetértek abban, hogy a támogatás sikeres tud lenni. Egyetértek ebben a jelentéstevővel. De én úgy gondolom, hogy a jelentés valóban jól ö, vázolja föl a KKV-k jelenlegi helyzetét, de ö, a módosítók ilyen nagy száma felvizezte következő hozzászólónknak nagyon sok ideje van dlabajová képviselő asszony következik két és fél percben tessék. elnök asszony biztos úr a kis és középvállalkozások igen közel állnak a szívemhez hiszen a karrieremet egy ilyenben kezdtem és képviselőként is folyton visszajelzést kérek ebből az ágazatból. Szeretnék őket, szeretnék nekik segíteni, szeretném tudni, hogy mire van szükségük. Itt van egy lista arról, hogy milyen igényeik vannak, és hogy mit lehet tenni az érdekünkben. Először is a munkaerőpiac követelményei és a végzősök képességi közö, képességei között nagyobb összehangoltságot kell biztosítani. Aztán a bizottságnak sikeres programokat kell indítania, mint az Erasmus, hiszen az jól képzett fiatalokat eredményez. Már is elvesztettünk egy fiatal generációt, tudjuk, hogy ennek nem szabad soha többet megismétlődnie. Támogatnunk kell az újonnan induló vállalkozásokat, a kreatív ágazatokat, és minél digitálisabbá kell tenni az ágazatokat. Ez pedig új alapvető készségeket is követel. Az Európai Uniós támogatási jogszabályokat egyszerűsítenünk kell, és szinergiát kell keremteni a különböző eszközök között, például a kohéziós programok, a Horizon 2020, a COSME és a többi között. Meg kell teremtenünk egy stabil jogi keretet, új szabályzással lehetőségeket kell teremtenünk a vállalkozások számára, helyett, hogy megterhelnénk őket további terhekkel. A KKV-k teremtik meg az európai munkahelyek kétharmadát, nagyon fontos hajtó ereje a hajtóerőnek mutatkoznak a gazdasági növekedés a, és az európai gazdaság egész szempontjából. Tehát a hatékony és arányos támogatásuk legfontosabb prioritásaink között kell, hogy legyen. Köszönöm szépen Krasznodemszki úr jelentését. Várom, hogy minél szorosabb együttműködés legyen. Köszönöm. Most pedig Sandra Rodriguez képviselőnek adok szót egy percben Obrigada, Presidenta. As pequenas e meias... Köszönöm szépen, elnök asszony. A KKV-k. A kkv az Európai Unió hajtómotorjai, és nálunk a vállalkozások 39%-át KKV-k teszik ki. Ezek nagyon fontos szerepet játszanak a munkahelyteremtésben is, de sajnos az igazságtalan, tisztességtelen verseny miatt szenvednek, ami a neoliberális gazdaság bevezetése miatt folyik, és ahhoz vezet, hogy a nagy vállalkozások és a nagy koncernek eh, szempontjait sokkal inkább figyelembe veszik. Európai szinten kell ezt az problémát megoldani, a KKV-ket támogatni kell, politikai napirendre kell őket tűzni, segíteni kell, hogy minél jobb finanszírozáshoz tudjanak jutni az állami bankok részéről is. A szabad kereskedelmi megállapodásokat is úgy kell alakítani, hogy ezek összeegyeztethetők legyenek a KKV-k érdekeivel, és új alapokra. Most pedig Coburn képviselő úr következik. Képviselő úrnak kettő perce van. Connected. Thank you, Madam Vice. Köszönöm szépen, tisztelt alelnök asszony, a tőkepiaci unió állítólag megkönnyíti a befektetést, de el kell mondanom önöknek, hogy az Európai Unió politikája ártani fog a beruházásoknak. Az Apple adó problémája Írországban nagyon jól illusztrálja ezt. A nagy vagy kicsi vállalkozásoknak is biztonságra van szükségük az adóügyekben. Az apple tól 13 millió eurót, milliárd eurót követelünk vissza. Az EU visszamenőleg megváltoztatta a szabályt arra vonatkozólag, hogy mi minősül illegális állami támogatásnak, csak azért, hogy a céljait elérje, de mik is ezek a célok? Először is az, hogy az egységes belső piacon az adó elkerülést, az adó kikerülést lehetővé tegye. Az egységes piacon most már adónak tekintjük, az, vagy állami támogatásnak akarjuk tekinteni az adót is vagy az adó kedvezményeket. De nem erre van szükségünk, hanem arra, hogy ösztönözzük például a közszolgáltatásokat. Micsoda irónia az, hogy az úgynevezett Európai Uniós verseny biztos pont csökkenti a versenyt. Tehát mindezek az intézkedések kevésbé hatékony közszolgáltatásokra fognak, e, fognak eredményezni. És ráadásul nagyon komoly problémáknak nézzünk még elébe az Apple ügyben is. A Brexit után, hogyha az Egyesült Királyság az egységes piacon marad, akkor nem csak az állami támogatás szabályait szeretnénk visszaszerezni, hanem az adóztatását is. Az adóztatás bizonytalansága, nem megfelelő képviselettel még fontosabbá teszi azt, hogy Nagy-Britannia hagyja el az egységes piacot, és a Brexit jelentse azt, hogy kilépünk az egységes piacról is az Európai Unió, hiszen úgy tűnik, hogy világos, hogy nem látja a vállalkozásokat, legyenek akár kicsik vagy közepesek. Köszönöm szépen. Közik egy percben. Köszönöm szépen, elnök asszony, tisztelt biztos úr. Nagyon sokat hallunk az Európai Unióban a KKV-kről. A brüsszeli autokraták mit értenek egy kis cég alatt? Barozó úr, a Goldman Sachs miatt teljes mértékben a Wall Street-i bankok kezére játszott. 25 éve kiknek a kedvez az európai belső piac? Az európai kívülieknek, a külföldi cégeknek, akik nagyon fontos stratégia európai cégeket vásároltak fel. Például az Alstomot Franciaországban a General Electric felvásárolta. Ez a KKV-k számára fenntarthatatlan helyzetet fog elő állítani, sőt, már is ebben a helyzetben vannak. A tagállamoknak meg kell adni a lehetőséget, hogy a nemzeti KKV-iknak tartsák fenn a piacot. A tőkepiaci unió éppen ellenkező irányba megy. A tapasztalatunk szerint a piacok ciklikusak és vissza kell térnünk a gyors beruházásokba, hogy újra fellendítsük a gazdaságunkat. A hazafiak magánbankokat akarnak, és hosszú távú kapcsolatokat a bankok és a KKV között, hogy a konjunktúra visszatérhessen. A termelő gazdaság. Uh, do you accept a blue card from... Elfogadja a kék kártyát uh, Koboron úrtól? Elfogadja a kék kártyát? Igen? Akkor Koboron adom meg a szót. Köszönöm, elnök asszony. Csak annyit szeretnék kérdezni. Egyébként Franciaország problémáival nagyon egyet tudok érezni, a szegény kisvállalkozók nagyon komolyan szenvednek ott, de nem értene velem egyet abban, hogy az a, abban a véleményemben, hogy Franciaországnak Nagy-Britannia útját kéne követni és kilépni az Európai Unióból. Egyet ért velem ebben, uram? Mr. Mono. Euh, Kedves kolléga, Köszönöm. Tudom, hogy ön támogatja a Brexitet, értem én ezt. Ez nagyon jó megoldás, de mielőtt a Frexitre is sor kerülne, azért megpróbálunk tárgyalni egy európai csúcs keretén belül, hogy legyenek olyan kritériumok, amelyek nem fogják annyira megkönnyíteni az Egyesült Királyság helyzetét, mi például szeretnénk bemaradni a Schengeni térségben képviselő úrnak adok szót two percben. Köszönöm szépen, elnök asszony. A KKV-k az erőssége az európai gazdaságnak. Együtt kell működnünk abban, hogy megerőstsük őket, és így munkahelyeket teremtsünk az Európai Unióban. hogy szabad piacként tudjon működni az Európai Unió belső piaca, és a szabad piac alatt azt értem, hogy az Európai Unió tagállamai számára több eszközt kell adnunk. Az akadályokat el kell gördítenünk. Különösen a pénzügyi válság idején fontos ez. Ahogy elhangzott nem is olyan régen az Egyesült Királyságban, amikor egy ország úgy dönt, hogy elhagyja az Európai Uniót, a kilépés az kilépés. Úgyhogy nagyon fontos, hogy mielőtt a tárgyalásokról elkezdünk beszélni, értsék meg, hogy az Európai Unión kívülről nem tudnak hozzáférni azokhoz a dolgokhoz, amelyek a tagállamok jogai, az Európai Unió tagjainak a jogai. Gondoljunk most a vállalkozókra és a vállalkozói szellemre. Legyen ez a társadalmunk integráns része. Választási lehetőségekre van szükségünk. Például az, hogy valaki vállalkozást indítson, ez egy vonzó perspektíva kell, hogy legyen. Legyünk innovatívak. Nagyon sok kihívás áll előttünk, mert eddig még nem végeztünk el elég, elég munkát. De meggyőződésem, hogy a tapasztalataink és a munkánk révén és itt most köszönetet mondok a jelentéstevőknek is, látjuk azt, hogy egyre inkább a KKV-k érdekében dolgozunk, különösen azokon a helyeken, ahol magas a munkanélküliség. És így meg tudjuk oldani a munkanélküliségi problémát az EU-ban. Pavel képviselő úrnak adok szót kettő percben. Mulțumesc, doamna președinte. Aș dori în primul rând să-i mulțumesc domnului Krasnodebski pentru Köszönöm szépen, elnök asszony, köszönöm a két jelentős tevőnek is azt, hogy együttműködött velünk árnyék előadókkal. Én nagyon támogatom a KKV-kat, az európai vállalkozókat, hiszen rendkívül fontos a hozzájárulásuk a szociális és gazdasági fejlődéshez az Európai Unióban. Az Európai Bizottság és a tagállamok is a legjobb lehetőségeket kell, hogy biztosítsák a KKV-knak, hogy minőségi munkát végezhessenek milyen intézkedésekre gondol? Például az információkhoz való hozzáférés megkönnyítése, a támogatás és kölcsönökre vonatkozó információkhoz való jobban hozzáférés, a csalás elleni küzdelem, a szürke és fekete gazdaság elleni fellépés. Nagyon sok KKV, nem csak az én országomban, ilyen problémákkal közül. Külön, könnyű ezt mondani, mondhatják, és nehéz elvégezni. De most már végre lépnünk kell, hogy növeljük a KKV-k versenyképességét az Európai Unióban, a multinacionális cégek és a KKV-k közötti különbségeket figyelembe kell venni, hogy tisztességes versenyt tudjunk biztosítani a két fél között. A KKV-k szempontjából nagyon fontos, hogy a tagállamok jobban együttműködjenek a vállalkozásokkal, az oktatással és a szakszervezetekkel is, hogy olyan képzés legyen, amivel az képzettségeket, illetve a munkaerőpiacot jobban összhangba tudjuk hozni. A KKV-k nagyon odafigyelnek a dolgozóikra. Ezért nagyon fontos, hogy a munka költségeit ne csökkentsük anélkül, hogy növelnénk a dolgozók védelmét. A dolgozók egyre nehezebb, bizonytalanabb helyzetbe kerülnek Európában. Nagyon fontos, hogy garantáljuk azt, hogy a nők és a férfiak fizetése egyenlő legyen a KKV-knál is. Ezért egy hatékony normatív keretet kell biztosítani a KKV-knak. A Hoc képviselő úrnak adok szót egy percben. Dziękuję pani przewodnicząca. Jak ważne... Köszönöm szépen. Krasnodemski úr nagyon fontos jelenséget ír le a kis és középvállalkozások majdnem 90%-át teszik ki Európa összes vállalkozásainak, és e, rengeteg embert foglalkoztatnak. Ezen kívül az innováció és a gazdasági növekedéshez való hozzájárulásuk is jelentős. Krasnodemski úr jelentése valóban rendkívül értékes, mert nagyon fontos ajánlásokat tartalmaz arra nézve, hogy hogy lehet kihasználni a KKV-k potenciáját. Azon kívül elemzést is végez, például a bürokrácia elharapózását egy megfelelő munkahelyteremtő modell hiányában, illetve a nem megfelelő képzést. Köszönöm. Von Nivenheisen képviselőasszony, másfél percben. Dank u wel, voorzitter. Commissaris, rapporteurs. Köszönöm szépen. Biztos úr, tisztelt képviselők, az előttem szóló képviselők is elmondták, hogy minden tagállamban a KKV képezik a gazdaság gerincét, és ezért nagyon fontos a gazdasági gazdaság szempontjából is, hogy ezek a vállalkozások el tudják végezni hajtóerő szerepüket. A bizottság több irányelven is dolgozik, és természetesen ezek mind jó irányba tett lépésnek mondhatók a KKV-k szempontjából. Azon kívül a, a kockázati tőke tökéről szóló irányelv tervezet is nagyon jó, de nem feltétlenül van ez a KKV-k javára, a finanszírozás 80%-át bankhitelek teszik ki. Én szeretném felhívni az ezeken kívül létező új lehetőségekre, a közösségi finanszírozásra, különböző online platformok szerepére, ahol a KKV-k közvetlenül léphetnek kapcsolatba a befektetőkkel, és kérem a bizottságot is arra, hogy biztosítsa, hogy erre, ezekre az alternatív finanszírozási formákra is elég figyelmet fordít majd, hiszen ezek segítséget nyújtanak a KKV-knek. Köszönöm. És következő hozzászólónk López Bermejo képviselőasszony, és képviselőasszonynak egy perc áll rendelkezésére. Köszönöm szépen, elnök asszony. A KKV-k alapvető fontosságúak a termelő rendszerünk gerincét alkotják az Európai Unió teljes területén. Azonban az európai politikák súlyosan veszélyeztetik őket először is, a bankok koncentrációja oda vezetett, hogy bankokat meg kellett menteni. Korábban diversifikáltak voltak a bankok, voltak szövetkezetek, voltak takarékszövetkezetek és rendes bankok. Ma a KKV-knak csak nagy bankokkal van lehetősége kapcsolatot tartani, akik azonban nem állnak meg kapcsolatban a valós gazdaság minden rétegével a nagy multinacionális cégek érdekeit szolgálják, és a kis termelők számára nem biztosítanak elég lehetőséget csökkentek a, a, a fizetések, ezzel a KKV-k jövedelme is csökkent. A tőkeunió nem jelent megoldást, nem jelent mindenre való orvoslatot. Ez tulajdonképpen csak olajat ünt a, önt a tűzre, és tovább sérülnek a KKV-k. Most nem képviselő úr következik kettő és fél percben, tessék. Eh, e- Köszönöm, elnök asszony. Ma este nagyon sok pozitív megszólalást hallottam olyanoktól, akik aggódnak és törődnek a kkv Nagyon örülök ennek. Azonban én úgy látom, hogy ez még mindig fontos, vagy nehéz problémát jelent sokaknak. Nem értik az emberek, hogy mi a gond a KKV-knek. Nem igazán a, pénzhez való hozzáférés a probléma a KKV-k számára. Tulajdonképpen ugye az emberek szem előtt a legnagyobb akadályt, a legnagyobb akadály pedig a kkv számára az euró az egységes pénz, ez az, ami akadályozza a KKV-k működését. Amikor a KKV-k a bankokhoz fordulnak, a kkv nem a finanszírozás hozzáférhetetlensége miatt panaszkodnak, hanem hogy nincs ügyfél, hogy, hogy nincs kereset, kereslet a termékeikre és ez ennek fő akadálya a közös ö, pénz, nem az euró. Ugye az OECD és az IMF nagyon egyszerű dolgokat fogalmaztak meg, azt mondják, hogy az északi országok ma és az északi KKV-k tulajdonképpen túlértékelt, 15-20%-ot túlértékelt euróval működnek, míg a déli térségeknek ezzel ellentétes problémája van. Ebben így nincs jövő. A különbség az észak és a déli kkv között nőni fog, csődbe fognak menni a KKV-k. Ráadásul a tagállamokra nehezedő megszorítási politika ugyancsak csökkentette mind a fogyasztást, mind a bevételi lehetőséget a kávék számára. Ez az a igazi probléma és akadály, amit Európa nem akar látni. Nem a finanszírozásról a hozzáférés a probléma. Ebben a mélyszállásban én nem akarok részt venni. Hogyha valami fontosat szeretnének tenni a kkv számára, egy dolgot lehet csinálni, ez pedig nem más, mint hogy... Uh, uh, képviselő úr következik au parlement européen on ne compte plus désormais les rapports qui se sont succédé. a parlamentben megszámlálhatatlan jelentés születik a kkv król de a hangzatos nyilatkozatokon túl a kormányaink makacsul tagadják azt, hogy meg kell védeni a vállalkozásokat a tisztességtelen versenytől, például amit Kína jelent. Sőt, a botrányos kiküldetés irányelve ránk szabadították a szociális dömpinget. A KKV-knak a legrosszabb oldalát kell elviselni a liberalizmusnak és az etatizmusnak. Eldurvult a verseny, pénzügyi esedett a gazdaság, és súlyos teher a bürokrácia, valamint a megnyomorító adórendszer, a bizonytalanság, a jogbizonytalanság elviselhetetlen a KKV-knak. Három dolgot szeretnénk elérni a közpénzekhez való hozzáférést, azt, hogy a bankok ismét eh, támogassák a KKV-kat, és a kkv társasági adózását egyensúlyozzuk ki. Franciaországban a KKV-k átlagban 22% társasági adót fizetnek, a nagyvállalatok pedig kevesebb, mint 8-at. Köszönöm. Markus Piper képviselő úr következik másfél percben. Vielen Dank, Frau Präsidentin, Herr Kommissar. Köszönöm szépen, elnök asszony, biztos úr nagyon szép jelentéseket tudunk írni a finanszírozásról, a középosztályra vonatkozó tervekről. Én köszönöm mind a két kollégámnak, hogy, a, hogy ezekkel a témákkal foglalkoztak. Szép lenne ez mind, hogyha nem lenne, nem jöttek volna a baloldalról, a zöldektől és a liberálisoktól más jelzések, hiszen ők a nemzeti kompetencia alá akarják mindezt helyezni. Szeret szeretnénk pedig az EU szinten az idősek ember, idős emberek gondozását is megoldani, szeretnénk munkanélküli biztosítást teremteni Európa szinten, hogy megszüntethessük az ördögi köröket. Az Európai Parlament nem hallgatta meg a Brexit segélykiáltását, hogyha egy állam, a bürokrá, államban megnövekszik a bürokrácia, és egyenlőtlenül osztják el a javakat, akkor akkor, akkor, nem, akkor a szolidaritás megszűnik, és úgy tűnik, hogy ezt most mi itt ugyanígy követjük. Mendes képviselő úr következik, kettő percben. Tessék képviselő úr. Jó estét kívánok, most már így este fele mindenkinek. Köszönöm elnök asszony. Először is szeretnék köszönetet mondani a jelentéstevő kiváló munkájáért, munkájához, és Dombrovskis úrnak is. Fontos vita ez, amelyben feltétlenül figyelembe kell vennünk a jövő érdekeit annak érdekében, hogy a foglalkoztatást növeljük, javítsuk az európai eh, ipar helyzetét, az európaiak eh, sorsát. Nyilván vannak azonban itt kis kihívások, kis mikrokihívások, eh, például az összes ágazati politikát is rendbe kell tenni, az energiapolitikát, javítani kell a növekedési kilátásokat, de át kell gondolnunk a makrogazdasági politikákat is, nem csak a pénzügyi politikákat, hanem az Európai Tőke Unió szabályait is, hogy a fiskális politikát és a finanszírozási lehetőségeket is javítsak, hiszen a nagy, hiszen a KKV-k legnagyobb problémája a belső piac csökkenő kereslete a versenyügyek tekintetében el kell kerülnünk a nagyvállalatokra jellemző fiskális dömpinget, amelyre már beszéltünk. Úgy gondolom, hogy a bizottság itt tud segíteni, folytatni kell ezt a munkát. Frakcióm véleményében azt mondhatom, hogy ez egy nagyon megfelelő jelentés. Néhány másodperc alatt azonban szeretnék rendezést kérni a biztos úrtól, amiért itt kell lennie este 11-kor, és közben az UKIP és a Front National képviselőinek felszólásit kell hallgatniuk hallgatnia. Nagyon sok időt, nagyon sok évet, nagyon sok munkaórát fordítottunk erre. Elviselhetetlen az, hogy ezeket a gyűlölködéssel teli az embereket, az állampolgárokat semmibevő megszállásokat kell hallgatnunk, hiszen látnunk kellene a történetünket. Ez most már egy teljes mértékben elfogadhatatlan szintig süllyed. Köszönöm. Hát, Mr. Fernández, várható volt, hogyha a hozzászólását arra használja fel hogy megszóltsa a többi képviselőt akkor kék kártya lesz a történetből coburn képviselő úr kék kártyával szeretne élni ön felé elfogadja ezt a kék kártyát? igen. mr coburn. Köszönöm. Elnök asszony, köszönöm, Fernández úr. Az Egyesült Királyságról elég butaságokat mondott, és a biztosnak is azt mondta, hogy no, túl nagy fizetést kap. Ön is nagyon nagy fizetést kap. Úgyhogy nem azért maradtunk fel fent éjszaka, hogy a populista szavait hallgassuk. Hát nem nagyon éreztem ebbe a hozzászólásba a kérdést. tudják a kék kártya az arra való hogy egy kérdést teszünk fel és egy kérdésre válaszolunk thirty másodpercben de kváncsi vagyok az ön válaszára. természetesen akkor vagyunk itt, amikor erre szükség van, mert ez az európai projekt fontos, ezt sem önök sem önökhöz hasonló emberek nem fogják tönkretenni. Az Európai Unió e, a szolidaritáson alapszik, e, Asturias nevében én is ezt támogatom, e, önök pedig a saját országaikat teszik tönkre. Nagyszerű. Menjünk tovább, következő hozzászólónk nyilván a témához fog hozzászólni. Szilikiotis képviselő úr a szó egy percben. Nos, ebben a jelentésben, amely a tőkepiaci unióról beszél a munkahelyi teremtés érdekében, nos, az Európai Unió megint úgy gondolja, hogy a szabad piac a megoldás, az avas szalonna minden problémára beszélünk a KKV-kről, beszélünk a munkerőpiaci rugalmasságról. Nos, világos, hogy jelentéstevőnek jó szándékai vannak. A munka vállalók védelméről beszélnek, a rugalmasság javításáról, ezzel egyet is értek azonban, nem egy egyet azzal az általános filozófiával, amelyet a jelentés képvisel, sem annak az általános keretével, főcsapás irányával, a PIMEK, a KKV-k támogatása nem biztos, hogy garantálja önmagában a munkahelyteremtést, a méltányos munkahelyek teremtését és a stabil munkahelyek teremtését. Szükség van a, a azt látjuk, hogy, hogy a megszorítási politika hogyan mérgezte a gazdaságot, a KKV-k eh, az elmúlt év. Von Stark képviselő asszonynak adok szót kettő percben. Ja, Frau Präsidentin, vielen Dank. Köszönöm, elnök asszony. Tehát most a KKV-k eh, finanszírozásáról beszélünk az Európai Unióban a, néhány dolgot nem tudom, dolga nem értek együtt, egyet a jelentésben. A KKV-k a, a társadalom gerincét képezik, és munkahelyeket teremtenek, nagyon sok a bürokrácia, és különösen azért szenvednek, mert a túlságosan nagyok érdekét figyeljük inkább a kicsik érdekei helyett. Ez, ezeket a dolgokat osztom, viszont a helyzet javítására tett javaslatokat, javaslatokkal nem értek egyet, hiszen a KKV-knek nincs szüksége egy zsáknyi új irányelvre és rendeletre, ellenkezőleg sokkal kevesebb szabályozásra van szükségük, különösen Brüsszelből kiindulóan. Az Európai Unió ö, agyon szabályozta már a pénzügyi piacokat Lehman óta, és a nagy bankokat az adófizetők infúziójára kötötte rá, és most mindenki ettől szenved, hogy a pénzügyi piacok túl vannak szabályozva, és a zombi bankok irányítanak mindent és ezért nehéz a KKV-k finanszírozása is hagyjuk abba a bankok megmentését, hiszen most ezt újra engedélyeztük Olaszországban és Portugáliában. A zombi bankokat kapcsoljuk le az infúzióról, ez jó lenne az adófizetőknek is, a pénzügyi piacoknak is, és akkor majd képesek lesznek a KKV-k is újra hitelt fölvenni. Következő hozzászólónk Zálba képviselő úr, képviselő úrnak másfél perccel rendelkezésére tessék. Köszönöm szépen, elnök asszony. Biztos úr, engedjék meg, hogy először is gratuláljak a jelentéstevőnek. A jelentés, amelyet a kkv érdekében letett az asztalra, nagyon jó, és tulajdonképpen ez már egy hagyomány is. A KKV-k kétségtelenül, és ezzel is hangzott a lennök úr részéről is, a növekedés motorját jelentik, és a foglalkoztatás növekedésének kulcsát jelentik Európában. Ezért minden olyan jelentés, minden olyan segítség, amelyet el tudunk készíteni annak érdekében, hogy a KKV-k munkáját segítsük, úgy gondolom, az fontos, de nem elég. Az egyik legfontosabb probléma, amivel szembenéznek a KKV-k az Európai Unióban, az elsősorban az Európai Unió déli országaiban a pénzügyi finanszírozáshoz való hozzáférés pontosabban az, hogy különböző költségeik vannak a KKV-knek az eurozónával kapcsolatban, eh, a, hozzá, a finanszírozás megszervésével eh, kapcsolatban. Tehát úgy gondolom, hogy eh, mindenképpen üdvözölnünk kell az egységes tőkepiaci uniót. Úgy gondolom, hogy nem, nem lehet kétségünk annak tekintetében, hogy ami a KKV-ket támogatja, az mind kétségtelen módon ö, ö, számba, számvételre került ebben a jelentésben. Köszönöm. Képviselő úr, Gentile képviselő asszony következik egy percben. Grazie, Presidente. Köszönöm szépen, elnök asszony, biztos úr. Nem fér hozzá kétség, hogy a KKV-k rendszere a növekedés legfőbb motorja. Lehetővé teszik számunkra, hogy fontos céljunkat érjünk el, például a munkahelyteremtés területén, ezért támogatnunk kell a KKV-kat. Egyszerűsítésre, innovációra, a finanszírozáshoz való jobb hozzáférésre és a szociális dömping elleni, valamint a be nem jelentett gazdaság elleni küzdelemre van szükség folyamatos képzés is kell, hogy a versenyképességüket javítsuk. A szakképzés szintén rendkívül jelentős segítséget nyújthat abban, hogy új piacokat hódítsanak meg a KKV-k. Igazságos és ciklus ellenes intézkedésekre van szükség, valamint segítenünk kell a gyengé, leggyengébbek visszahozására a munkaerőpiacra. Végül több szociális felelősségre van szükségünk. A precarietà spazi di vita e di lavoro per tutti. Köszönöm szépen a hozzászólását. Stolozsán képviselő úr következik másfél percben. Közbe kiabálás. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönetet mondok Karesz úrnak is, és mindenkinek, akik hozzájárultak a kiváló jelentéshez. Üdvözlöm az Európai Bizottság elnökének a bejelentését is, mely szerint szeretné növelni az Európai Beruházási Alap időtartamát és összegét. Ez több mint 200 ezer KKV-nak nyújthat segítséget. Teljes mértékben támogatom egy jelentésben olvasható javaslatokat is, mert fontos ösztönözni ezeket a vállalkozásokat, hogy a lehető legjobban kihasználják az egységes piacban rejlő lehetőségeket, illetve a finanszírozási lehetőségeket. Ezért gondolom azt, hogy az alelnök Dombrovski szúr valami nagyon fontosat mondott. Mégpedig azt, hogy szükségünk van, még inkább, mint valaha, egy olyan tőkepiaci unióra, amely működőképes most, hogy a Brexit utáni időkre készülünk. Látjuk, hogy a gazdaság, a digitális gazdaság hogyan fejlődik, új javaslatokra van szükség az innovatív kkv finanszírozására, hiszen olyan vállalkozásokról van szó, amelyek ötleteket, gondolatokat vetnek fel, és konkrét applikációkat a digitális gazdaság számára. És azt is, hogy ilyen szorosan ragaszkodott az idejéhez, egy képviselő Grazie, Presidente. Sostenere... Köszönöm szépen, elnök asszony. A KKV-k támogatása azt jelenti, hogy munkahelyeket teremtünk, különösen a fiatalok számára. Ez azt is jelenti, hogy társadalmi kohéziót teremtünk, ezért célzott ösztönzőkre van szükségünk a KKV-k és eh, a mikrovállalkozások, valamint az újonnan alapított startup companies, startup eh, vállalatok, vállalatok számára. A fiatal vállalkozókat is ösztöndözni kell, hogy eh, szerezzék meg a szükséges készségeket a cégvezetéshez. Ezt nyilvánvalóan terjeszteni kell, ki kell terjeszteni a kockázatoknak hitett közösségeket, a bevándorlókat, ugyancsak támogatni kell olyan értelemben, hogy vállalkozni tudjanak, hiszen olyan emberi tőke ez, amelyet eddig nem használtunk ki, hiszen nehéz a munka, e, e, vállási engedélyt megszerezniük, ebben is sok az adminisztratív korlát, nem beszélve a finanszírozásról, a hozzáférésről. Tomsz képviselő asszonynak adok szót másfél percben spoštovana predsedujoča zelo pomembno je da so mala in srednja. köszönöm szépen elnök asszony nagyon fontos hogy a kis és középvállalkozások minél magasabb szerepeljenek a prioritás listánkon. Amikor parlamentben ugyanakkor szó esik róluk, akkor mindig ugyanazokat a témákat vetjük fel. Egyetértek azokkal a kollégáimmal, akik azt mondják, hogy a banki hitelek képezik még mindig a KKV-k finanszírozásának legfontosabb forrását, de szeretnék valami mást is hozzátenni. Az európai projektek forrásai nagyon fontosak, de a KKV-k képtelenek a közbeszerzési szerződéseket megpályázni, mert vagy nincsen megfelelő alkalmazotti számuk, vagy nincsen kutatóosztályuk, és egy sor más akadály miatt. Ezért nagyon fontos, hogy eh, lehetősvé tegyük a klasztereknek, hogy közösen, tehát egyes, egyesüljenek bennük a KKV-k, hogy közös alkalmazottakat használjanak, akik a projekteket el tudják készíteni, és könnyebben hozzájuthatnak az eh, finanszírozáshoz. Ezen kívül azt is javaslom, hogy a, teremtsük meg a rugalmasabb környezetet, a KKV-k nagyon fontos munkateremtő erő, és támogatnunk kell őket a vállalkozás támogatása képzésen keresztül. Most pedig Paunova képviselő asszonynak adok szót másfél percben. Köszönöm, elnök asszony, elnök úr kis cégekről, KKV-kről beszélünk, és ezekről beszélek én is, és gyakran azt mondják, hogy ahhoz, hogy munkaerőt tudjanak alkalmazni, finanszírozásra van szükségük, és esély egyenlőségre arra, ahhoz, abban, hogy az Európai Unión belül tudjanak méltányosan versenyezni. A finanszírozási, finanszírozási opciók, amelyek rendelkezésre állnak, önmagukban is rugalmasnak, kreatívnak, innovatívnak kell lenniük, annyira, ugyanilyen mértékben, mint a KKV-k maguk. Nem lehet olyan megoldást találni, amely mindenkire jó, méltányos, testre szabott tagállam és EU-s szabályozásra van szükség. Kollégáim, ott, hát, ott már Kárász javaslatai erről szólnak, azonban ezeket a javaslatokat nem nagyon támasztják meg konkrét és gyors jogalkotási javaslatok, pontosabban, ha ez nem történik meg, akkor megint szép szavakat írtunk le a papírra, de nem fogunk tudni hozzájárulni a foglalkoztatás javításához. Megtehetjük azonban azt, hogy a szociális vállalkozásokra vonatkozó azokat támogató alapokat felturbozzuk, a CMO kezdeményezés kerében is, te, te, keretében is tehetünk sok minden az elkötelezettség az fc vel kapcsolatban is működhet, de egyedül ezek egyike sem működhet. Nagyon sok további szálon kell még támogatást nyújtanunk. Most pedig a lista utolsó hozzászólója Bencen képviselő úr. Képviselő úrnak másfél perc áll rendelkezésére. Eh, Köszönöm szépen, elnök asszony. Kárász úrnak is megköszönöm ezt a kiváló jelentést a kis és középvállalkozások finanszírozásról, és Dombrovskis biztosnak is megköszönöm ezt a lelkes munkáját, amelyel ezt a kérdést kezelte. Amikor a tőkepiaci unióról beszélünk, akkor természetesen sok eszközünk van a szerszámos ládában, és mindegyiket ki kell használni, mert a KKV-ket egyre igen magas arányban sújtja a válság, és ezért mindent meg kell nekik adni. Ez többet, mint amit eddig képesek voltunk. Ma azt, azt hallottuk Juncker úrtól, hogy a beruházási tervet meg akarja duplázni, és a KKV-k számára ez igen fontos, hiszen a KKV-k nagy része már az első szakaszban is részesült a támogatásból. Most azt szeretném elmondani, hogy a bázeli szabályok megvalósítása a tőkepiacunióról szóló negyedik irányelben nem segítette a KKV-k helyzetét, mert a kötvényekkel kapcsolatban a helyzetek, helyzetük, és most úgy látjuk, hogy megint meg fogjuk szigorítani a körülményeket, tehát a KKV-knek még nagyobb törekvésekre van szüksége ahhoz, hogy megfeleljenek a helyzetnek. Hogyha megnézzük az amerikai helyzetet, akkor ott ö, ö, ö, általában köve, ipari kötvényekkel operálnak, itt viszont Európában a KKV-ket inkább banki hitelekkel tudjuk csak ellátni, hát ezen a helyzeten változtatni kell. Köszönöm szépen most pedig rátérünk a catch the eye eljárásra két hozzászólásom van a listán elsőként marias képviselő úrnak adok szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. A KKV-k Európa cégeinek 99% képviselik, és az Európai Unió GDP-nek 55%-át teremtik meg, nagyon nagy mértékben hozzájárulnak a társadalmi és a gazdasági kohézióhoz. Azonban ez az ágazat nagyon nagy mértékben ki, ki volt téve az, azoknak a problémáknak, amelyek például Viragországban jelentkeztek a válsággal kapcsolatban nagyon sokan elvesztették a munkájukat, ezen kívül a KKV-eknek ugye kevésbé van lehetősége a hite hozzáférésben, mint más cégeknek. Ennek ellenére a stratégiai befektetési alap, az FC, olyasmit ígért, amelyet a KKV esetében nem teljesített. Le kell bontani a KKV finanszírozásra a hozzányújtása előtt magasuló akadályokat és meg kell mondani, hogy ilyen... szólunk, Viegas képviselő úr. Nós não negamos a necessidade de melhorar o acesso ao financiamento. Nos, mindenképpen javítani kell a finanszírozási lehetőségeket a KKV-k számára, ez kulcsfontosságú. Ugyanakkor jó diagnózis kell fölállítani, Eh, az Európai Banki Unió, eh, Európai unió eh, és a kkv támogatásának összefüggésében azonban néha azt látjuk, hogy nem tanultunk a múltból. Mindenképpen meg kell erősítenünk azokat, a, sokan azt mondják, hogy meg kell erősítenünk azokat a bankokat, amelyekről egyébként azt gondoljuk, hogy túl nagyok ahhoz, hogy bebukjanak Um, too big to fail. Um, fontos, hogy olyan beruházásokat uh, teremtsünk, amelyek uh, a társadalmi... Uh, úr, ezzel a kezdéhely eljárás végére is értünk, most pedig Dobrovskis alelnök úrnak adok szót a záró gondolatai megtartására. Parancsoljon alelnök úr! Madam Chair, honorable... Elnök asszony, tisztelt képviselők! ezután az eszmecsere után még jobban meg vagyok győződve arról, hogy nagyon sokat tehetünk a KKV-kban rejlő lehetőségek előmozdítására, hogy több munkahelyet és növekedést teremtsünk. Azonnali kezdeményezésre van szükség, hogy a finanszírozást javítsuk. A tőkepiaci unió építése ennek nagyon fontos része. Remélhetőleg együtt tudunk működni, hogy az egy, első javaslatokban megállapodjunk, és utána ambíciózusabb fellépésekkel tudjuk folytatni. Nagyon értékesnek hallott, tartom azt, hogy közös vitát tartottunk a munkahelyteremtési potenciáról és a finanszírozásról, mert ez a két ügy nagyon szorosan kapcsolódik egymáshoz. Sok értékes javaslatot hallottam. Az Európai Bizottság készen áll, hogy együttműködjön önökkel, és elérjük a céljainkat. Köszönöm szépen! most pedig az előadók fogják zárni a vitát elsőként karas képviselő úrnak adok szót képviselő úrnak kettő perce van tessék. hölgyeim és uraim! a vita megmutatta, és a résztvevők száma is megmutatta, hogy mennyire fontos a KKV-k finanszírozáshoz való hozzájuttatásának gondolata. A belső piac, a növekedés, foglalkoztás, a a finanszírozáshoz való hozzáférés. Kérem, hogy azok, megköszönöm a vitában résztvevők hozzászólásait, köszönöm szépen az árnyék előadók lelkes munkáját ennek a jelentésnek a kidolgozásában, de szeretnék arra rögtön utalni, hogy ez a vita arra ö, hegyeződött ki, hogy a KKV-k és a a KKV-k finanszírozását és a tőke, tőkepiaci uniót kapcsoljuk össze. A tőkepiaci uniót egy a, a, a reálgazdaság finanszírozási uniójává kell változtatnunk, és a kapitál, a, a tőke, tőkehez való húzájutást a KKV-k számára meg kell könnyíteni, és ezzel kapcsolatban az FC is fontos eszköz. De a, az Erasmus program is ugyanúgy hozzátartozik a KKV-k támogatásához. Az is hozzátartozik ehhez, hogy a kis, a kis és középvállalkozásokról szóló egységcsomagot, rendelkezés csomagot végrehajtsuk, és hogy a bázeli követelményeket végrehajtsuk, hiszen a bázeli követelmények végrehajtása Európában nem tud ugyanúgy megvalósulni, mint eh, ahogy például Amerikában. Eh, itt nálunk ugye a bankok, bankok finanszírozzák még mindig a eh, KKV-k 80%-ának hiteleit. Úgyhogy ez a jelentés nagyon fontos lépést jelent a tőkepiaci uniónak, uniónak finanszírozási unióvá való változtatásához. Snodebski képviselő úr következik kettő percben Nagyon szépen köszönöm, elnök asszony, köszönöm az összes nagyon értékes felszólást, amelyet hallottam a vitában. Hagy tegyek ehhez hozzá még egy dolgot, hiszen nagyon sokat elmondtunk a finanszírozásról, a finanszírozáshoz való hozzáférésről, hogy ez mennyire fontos, és hogy mennyire fontos más, a KKV-k fejlődése előtt magasuló akadályok lebontása, de hagyd mondjak el még valamit valamit, ami eddig nem került említésre. Mind ezt nem tudjuk elérni a KKV fejlesztésében, ha nem erősítjük meg a vállalkozás kultúráját. Nem régiben eh, az egyetemi diákok közé, körében eh, végeztek egy közvélemény kutatást eh, Németországban, hogy szeretnének-e vállalkozók, egyéni vállalkozók lenni, önfoglalkoztok lenni. És a nő, hallgató nők azt mondták, hogy ők az állami szerveknél szeretnének dolgozni, a hallgató, férfi hallgatók ugyancsak ezt mondták első helyen, a második helyen a nők kulturális intézeteknél szeretek volna dolgozni, a férfiak a második helyen az gépjárműtart autóipart említették. Ez azt mutatja, hogy a vállalkozói szellem olyasmi, amit bizony erősíteni kellene Európa szerte, mert úgy látszik, hogy nem prioritás az emberek számára, hiszen az emberek azt gondolják, hogy a legjobb karrier lehetőség az az, hogyha állami alkalmazottként dolgoznak. Egy másik megjegyzésem lenne, hogy tegyem ezt hozzá, ezt korábban már említettem, de szeretnék most visszatérni rá. Jelentésünkben azt mondjuk már egy ideje, hogy nagy különbségek vannak a KKB k helyzete között a különböző tagállamokban, és más jellegű akadályokkal találkoznak, attól függően, hogy melyik tagállamban működnek. Nagyon nagy eltérések vannak abban is, hogy milyen nehé hogy a nehézségek mennyire jelentenek nehézséget mások a problémák a lengyel cégek esetében, vagy Baden-Württembergi eh, KKV-k esetében. Úgy gondolom, hogy a bizottságnak ezt is figyelembe kell vennie. Köszönöm szépen. Köszönöm a gondolatait. Képviselőtársaim, a közös vitát lezárom. Tájékoztatom önöket, hogy szavazásra a holnapi nap fog sor kerülni. Most pedig